Buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek. A rend önök előtt van. Hogyha nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadhatjuk módosítás nélkül. Mai napon a tolmácsolás minden nyelven rendelkezésre áll, az NV és az ITRE szakbizottságok tagjainak anyanyelvei minden anyanyelvén, és üdvözlöm a másik két szakbizottság tagjait, akik részt vesznek ezen a akik részt vesznek ennek a jelentésnek az elkészítésében. Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy kiváló az együttműködés szelleme a jelentés elkészítése során, és nagyon jól együtt tudtam működni a kollégákkal, Grote úrral is, és a jelentéstevőkkel. Amint tudják, kettős elnökség van ezeken az üléseken. És úgy döntöttük, hogy, döntöttünk, hogy váltani fogjuk egymást az ülés levezetése során. Legutóbb Grote úr volt az elnök, most pedig ezt az ülést én vezetem le, tehát ez a logika és most pedig elkezdenénk magát a tényleges munkát. És megadom a képviselőknek a szót. Illetve hát elfogadottnak tekintjük a szeptember 26-ai ülési jegyzőkönyvét, hogyha nincs megjegyzésük, nincs kifogásuk, ezt tehát elfogadtuk. Most pedig Grote úr szeretne néhány szót szólni, mielőtt elkezdjük. Köszönöm szépen. Eddig is jobb volt valóban az együttműködés, és remélhetőleg folytatódni fog ez az együttműködés, és kompromisszumokat tudunk elfogadni, és így egy nagyon jó álláspontja jön létre az Európai Parlamentnek. Úgy gondolom, hogy 2014-ben az intézmények mindenképpen, hogy egyeztetett állásponttal kell rendelkezniük a közvélemény előtt. Tudjuk, hogy mi minket intézményként mindenképpen figyelemmel kísérnek majd a választások előtt, és ezért mindenképpen nagyon fontos az, hogy fegyelmezett munkát folytassunk. Nagyon jó a csapat, nagyon hozzá lehet ehhez a jó csapathoz szokni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Kezdjünk neki a munkának. Két óránk áll rendelkezésre a vitára, és Mind a két előadó 10 percet kap, majd az árnyék előadók 5 percet fejenként. Azután pedig, aki szeretne hozzászólni, két percet kap a jelentkezés sorrendjében. Andelvóval kezdjük, az Envi részéről 10 perce van. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, mindannyian megismerhették a tervezetet, amelyet Simanszki úr és én letárgyaltunk az 51-es cikkel összefüggésben. Ez egy kompromisszumos szöveg, amelyet tehát, amelyel kapcsolatban a módosításokat várjuk november 12-ig. Én magam is nyújtok majd be módosításokat, hogy megfeleljenek a kihívásoknak, nevezetesen gazdaságilag, környezetvédelmileg hatékony módon hogyan tudjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, az üvegház kibocsátást, hogyan tudjuk fejleszteni a gazdasági tevékenységet kontinensünkön, hogyan feleljünk meg a klímakényszernek, nem lemondva versenyképességünkről és technológiai fejlesztésnek. Az export országok szempontjait hogyan vegyük figyelembe tekintettel az energiahatékonyságra és megújuló forrásokra, hogyan biztosítsuk, hogy a vállalkozásaink, állampolgáraink jobb elektromos áram árból részesülhessenek. Tehát igyekezni kell, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk, és az eredmény pedig jelentős legyen. A parlamentnek világos jelzést kell adni, mielőtt februárban a bizottság kiadja a zöld könyvet és a márciusi tanácsülés előtt. A lehető legpontosabb és legobjektívebb képet kell adni a jelenlegi éghajlati tényekről, annak érdekében, hogy a jelenlegi modellt javíthassuk. Számomra a legfontosabb kérdések a klímacsomagban a nemzeti ö, ö, támogatásokat illetik, mely szerint egyes országok sokat befektettek a megújuló energiába a megtérülésre és a költségekre tekintett nélkül azonban. És mindezek torzulást okoznak az energiapiacon, hogyha összehasonlítjuk a többi energiaforrással, például a földgázzal az én országunkban, amely szennyezőbb, de mégis, illetve ez a legszennyezőbb energiaforrás, de mégis sokkal alacsonyabb az ára. Tehát a támogatási túlzásokra is oda kell figyelni, és bizonyos technológiai semlegességet követelünk. Nem fogadjuk el most már a megújuló előforrások támogatását. Véleményem szerint ugyanakkor kár lenne megkérdőjelezni a megújuló források támogatását azért, mert egyes nemzeti politikák nem voltak hatékonyak. Úgyhogy újra meg kell vizsgálni ezt az egész támogatási rendszert, koherensebbé tenni. A tám, ö, tagállamok között koherenciát kell megteremteni. Egyes tagállamok a széndiokszid alapú energiaforrásokat támogatják túlságosan. Ugyanakkor egyes intézkedések ellenkező hatást értek el, mint amire számítottunk, és figyelembe kell venni a különböző célkitűzések egymásra gyakorolt hatását. Ismernünk kell, hogy milyen, hogyan hatnak egymásra a különböző intézkedések. A harmadik dolog alábecsültük a hatékonysági kérdéseket, és a jövendő csomagban erre jobban oda kell figyelni. Végül a versenyképességgel kapcsolatban és az energiabiztonsággal kapcsolatban ezt is alábecsültük, sőt, nem is vettük figyelembe a jelenlegi keret csomagban, nem figyeltünk oda a tagállamok közötti együttműködésre, például az információcsere tekintetében, és erre még visszatérek. Meg kell nézni tehát, hogy 2013-ban milyen keret mellett kardoskodjunk. A vállalkozások, az ipar megbízható válaszokat, megoldásokat várnak, amelyek hosszú távú megoldásokat kínálnak, amelyet nem kell állandóan módosítgatni hiszen hogyha nem lehet biztosan tudni, hogy mit fog, mi mellett fog Európa határozni, akkor nem lehet az elkötelezettségében hinni. A keretek állandó változtatása a bizonytalanságot növeli, inkább javaslom, hogy tabula ráza alapon építsünk újjá mindent. Az energiabiztonság és a megújuló erő, ö, energia források kérdésére oda kell figyelni. 30%-os növekedést figyelhetünk meg, több mint 1200 személy munkahelyét ebben az ágazatban. 3 millió 400 millió euró beruházásra számíthatunk. Támogatom tehát, hogy a keretek három fő célon nyugodjanak, kötelező célon, ugyanakkor többféle korrekciót kell lehetővé tenni, hogy a rendszer optimalizálható legyen. Az energiahatékonyság nagyon fontos a versenyképességünk javítása, a technológiai versenyképesség a munkahelyteremtés szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a megtérülés és a hatékonyság, versenyképesség vállalkozásaink szempontjából teljes értékű szempont, legalább olyan, mint a környezetvédelmi szempont. Pontos indikátorokat kell meghatározni, amelyel világosan mérhetjük a döntések hatását versenyképességi szempontból. Ami az üvegház hatású a gázok csökkentésének a célját illeti, azt mondom, igen, ezt értjük. Egyes országokban ö, túl gyorsan fejlődtek ki ezek a kapacitások, ugyanakkor a megoldások egyes része integrálható vegyes üzemanyagokkal meg kell teremteni a koherenciát a nemzeti kapacitásokkal. Itt is energetikai koherenciára kell törekedni. Az energetikai és a klíma, klímaszempontok egységes egyenértékű figyelembevételével. 2001 óta háromszorosára nőtt az energiaszámla. Az Európai Unió 90%-át importálja a kőolaj igényének. Az energiahatékonyság növekedése a világpiacon évente 10%. Hogyha mi a 20%-os energiahatékonysági célt el akarjuk érni, akkor rengeteg új erőművet kell beállítani. Mindehez nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés és információcsere az európai piacon, és az európai hálózat egyre inkább ö, össze kell, hogy kössük. Benelux, Németország és Franciaország egy fórumot alakított ki az együttműködés és a megbeszélés érdekében, amely összehoz zat szektor minden érdekelt szereplőjét, annak érdekében, hogy egy regionális elektromos piacot hozzon létre miért ne építhetnénk ki ilyen intézkedések alapján a megoldásokat. Ennek kiterjesztésével a tagállamok közötti jobb együttműködést. Ez lehetővé teszi számunkra a közös gondolkodást, és hogy a tagállamok javítsák az információcserét, közös döntéseket hozzon stratégiai, energetikai és klíma kérdésekben és még egy szó az ETS-sel kapcsolatban, és ezzel fejezem be. Szó volt az egységes kezelésről. Bizonyítani kell a szén, az egységes széndiokszidárat, és ezért egy automatikus korrekciós rendszerre van szükség, amely figyelembe veszi a gazdasági kontextust és a megújuló energiaforrásokat és meg kell beszélni a célokat is. Erről még nem volt szó. A legutóbbi jelentésben mindig nagy csata folyik a számok körül. Mindezek a számok, mindezek a célok. Fontos, hogy ne homályosítsák el azt a világos célot, célt, hogy mi a stratégiai irány. Köszönöm. Grazie alla collega Köszönjük Delvó asszonynak. <clears throat> Simánszki úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy már is mindent jobban értünk Delvó asszony előadása után. ugyan azok az aggodalmaink, Természetesen mind a ketten azt szeretnénk, ha költséghatékony módon lehetne átállni a zöld gazdaságra, a kevesebb széndiokszid kibocsátásra, ne legyen ennek túl nagy költsége, sem pénzben, sem munkahelyekben, és mindannyian aggódunk az energiabiztonság iránt, és aggódunk a függőség eh, miatt. Nyilvánvalóan az árak egyenes arányban vannak a versenyképességgel, az árakat jó lenne levinni, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Az alacsony eh, széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átállás nem lehetséges a jelenlegi politika komoly átgondolása nélkül. Érdemes eh, feltenni ezt a kérdést, hogy költséghatékony-e háromszor arra kényszeríteni ugyanazokat a cégeket és országokat, eh, hogy ugyanazt tegyék háromszor. Ami a munkahelyteremtést illeti, nagyon könnyű csak beszélni eh, arról, hogy át fogunk állni a zöld munkahelyteremtésre. A valós kép ennél sokkal kevésbé optimista. A legoptimistább zöld munkahely témájú előrejelzések is csak 2-3 millió új munkahelyről beszélnek, miközben az energiaintenzív gazdaság 20 millió embernek ad munkát, ráadásul nem is egyenlően oszlik el ez a sok munkahely. E, e, itt már az új és a régi tagállamok közötti megoszlás sem egységes, Tehát e, nem igazán lehet elképzelni azt, hogy átállítsuk ezeket az embereket a régi típusú munkahelyekről az új típusú munkahelyekre. Aggódhatunk a külföldi eh, importok eh, miatt, de a megújuló erőforrások eh, potenciálja korlátozott. Ráadásul a piac sem készült még fel a nem hagyományos energia befogadására. Mindez azt eredményezheti, hogy kevesebbet fizetünk az öböl országok kitermelőinek, mert lehet, hogy csökkenteni tudják az árat. Az alacsonyabb energia ár az több tényező kombinációja, most azonban nagyon rossz tendenciákat látunk a gazdaságban. Három dologra kell koncentrálnunk. Egyfelől a klímapolitikára oly módon, hogy tényleges helyzetét tükrözze a gazdasági állapotunknak, tényleges gazdasági állapotainkat tükrözze, és el kell gondolkodni azon, hogy Brazília, Kína, India, az Egyesült Államok milyen terheket viselnek, mert én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb nekünk ezekkel az országokkal átfogó kereskedelmi egyezményünk lesz, ami alapján már most azt mondom, hogy érdemes átfogóan és globálisan nézni ezeket a dolgokat. A globális emissziók kibocsátásból a mi részesedésünk az már most sem jelentős, és ráadásul ez csökkenni fog. Éppen ezért érdemes felhagyni azzal az álommal, hogy az EU egyoldalú fellépése majd megváltoztatja a világ dolgait. A klímaváltozás egy globális probléma. A második eleme ennek az egyenletnek az, hogy eh, politikai szinten kell bizonyos példákat mutatni. Amikor eh, mi bizonyos politikákat létrehoztunk, azt reméltük, hogy ezen politikák sikere arra veszi majd rá a többieket, hogy kövessék a példánkat. De most arra egyértelművé vált, hogy senki nem akarja követni a példánkat. Ezért van az, hogy jelenleg senkit nem elégít ki a status quo, mert az nem felel meg senki elvárásainak sem. Ezért van szükség stabil szabályokra. Jelenleg nem léteznek stabil szabályok, amelyek amikkel a befektetők számolhatnának Európában. Nyilván nem csak a klímapolitika a ludas ebben, hanem más szakpolitikák is, de a lényeg az, hogy az energetikába való befektetéseket nagyon nehézé tettük, mert állandóan változnak a szabályok. Be kell vallanunk, hogy a klímapolitika az egyik olyan elem, amely ténylegesen elrettenti a befektetőket, mert fogalmuk sincs, hogy költséghatékony módon be tudnak-e fektetni az energetikába. Láttunk egy sor nagyon rossz példát a közelmúltban, amikor is a játék közepén, játék közben akarják, vagy változtatták meg a szabályokat. Ez volt a példa, az ET, ez történt az ETS rendszernél is. E, állami pénzeket e, fizettek, adtak megújuló energiaforrásokra, eh, eh, azoknak az országoknak, amelyek eh, a válság miatt nem rendelkezhettek felszabadítható forrásokkal, és ezeket az országokat arra kényszerítették, hogy egyik napról a másikra változtassanak a szakpolitikájukon. Ez a befektetők számára katasztrofális volt, akik eredetileg megbíztak az Európai Unióban, és aztán azt látták, hogy a szabályok változása miatt minden borul. Az energia árak a következő fontos kérdés, nyilván nem a klímapolitika a ludas ebben csak, de az is egy tényező, egy tényező abban, hogy az energia túl drága Európában. Ezt a problémát meg kell oldanunk, nem csak azért, mert a polgáraink és a vállalkozóink eh, nem engedhetnek meg maguknak ilyen árakat, hanem azért is, mert eh, nem vagyunk egy eh, elszigetelt eh, térség, egy olyan terület vagyunk, amelynek kereskedelmi potenciálja van, és amely most Koreával, Kanadával, az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodásra törekszik, miközben az energia árak Európában elfogadhatatlanul magasak, és azt a versenyt E, a verseny érdekeinket sérteni fogják akkor, amikor majd a verseny e, a kereskedelmi megállapodások után még élesebb lesz. A klímapolitikát kell tehát újra felnyitni és megvizsgálni a különböző célkitűzések egyensúlyát, a fenntarthatóságot, a versenyképességet és az ellátás biztonságát. Mindez azt jelenti, hogy az energiaintenzív ipar ágak elhelyezésénél, illetve a delokalizációnál jobban oda kell eh, figyelnünk. Eh, megint csak egy nemzetközi kereskedelmi aspektusról van itt szó. Ki kell használnunk a belső piacban rejlő lehetőségeket. Szükség van belső energiapiacra, ennek ugyanis komoly pozitív versenyhatásai vannak, és ez e, az árak változását, illetve csökkenését is okozhatja. E, nem akarok most itt a részletekbe menni, például a jogszabály végrehajtásával kapcsolatos problémákat illetően, mert ugye a vonatkozó jogszabályt e, nem ültették át minden tagállamban, de azért megemlékeznék az infrastruktúra fejlesztésekről, a megújuló energiaforrásokról, ami együtt azt jelenti, hogy Európa energiapotenciálja jó, de annak elosztása, eloszlása vagy megoszlása nem megfelelő. Végezetül ne felejtjük, hogy földrajzi, klíma és kereskedelmi geopolitikai okok miatt a tagállamok helyzete igen eltérő egymástól egy rendkívül sokszínű kontinensen élünk. Ezt a sokszínűséget figyelembe kell vennünk a döntéshozatal során is, amikor arról döntünk, hogy kit, kire milyen terheket ró, rovunk. Ne csak a GDP adatokat nézzük, bár a politikusok erre hajlamosak, hanem nézzük az egyfőre eső széndiokszid kibocsátást, nézzük az egyes országok 1990-től mért eredményeit, és vizsgáljuk meg azt is, hogy mi a megújuló energiaforrás potenciálja az egyes tagállamoknak, illetve hogyan lehet az energiahatékonyságot javítani. A cél, ha szabad így fogalmazni, ez a legfontosabb, mert ezek gyakorlatilag a cél, a célok, a klímapolitika következtetései, ha úgy tetszik, vagy következményei. Én úgy gondolom, hogy a három célkitűzés, amely most következik a legfontosabb költséghatékony, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság. Ugyanakkor az eszközök országról országra eltérőek, és ez inkoherensé teszi a politikát. Vannak olyan országok, amelyeknek komoly megújuló energiaerőforrás potenciáljuk van, másoknak pedig nincs. Vannak olyan országok, amelyek eh, részben eh, már áttértek az alacsony széndiokszid kibocsátású eh, gazdaságra, mások nem. Vannak olyan országok, amelyeknek jobb az energiahatékonysági potenciáljuk, mint másoknak. Ezt az új eh, klímapolitika figyelembe kell, hogy vegye, ha nem veszi figyelembe, akkor megismételjük a múlt hibáit, és megint csak senki nem fog bennünket a világon követni. A kibocsátás csökkentés célját méltányos módon, méltányos teher elosztással kell megvalósítani. Ez fontos eleme kell, hogy legyen az új csomagnak, és ez korrelál azzal, ami a nemzetközi piacon történik, ott is méltányosabb megoldásokra van szükség. Köszönöm. Vielen Dank. Most Króta úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, mivel még látogatók is vannak itt, és hogyha ezt a, a német ö, tartományt nézzük, észak a Westfáliát, itt ö, van az Európai Unió hetedik legnagyobb nemzetgazdasága, és ezért ott nagyon jól összekötötték a környezetvédelmet és az ipari politikát is. Üdvözlöm Önöket itt. Szerintem jobb napot nem is választhattak volna a látogatásukra, mint hogy azt, hogy meghallgassák ezt a mai vitánkat a 2030-as célokat illetően. Szeretném Önöket üdvözölni az önök delegációzat, és szeretném önöket üdvözölni. Rendben, mondja az elnök. Üdvözlöm én is önöket. Most megkezdjük a vitát, és az árnyék jelentés tevő kapja meg először a szót, először is Vidal Quadras úr az EPP nevében. Tisztelt elnök asszony! Royal kollégám sajnálatos módon nem tud itt lenni körünkben ma, ezért én fogok a nevében beszélni. Megpróbálom elmagyarázni a politikai frakciónk álláspontját a 2020-as kerettel kapcsolatban. Ennek során a legvitatottabb pontra fogok koncentrálni, ez a 2030-as célkitűzések kérdése. Teljes mértékben egyetértünk az Európai Bizottsággal abban, hogy a tapasztalatokra kell alapozni, és néhány következtetést kell levonni a 2020-as stratégiából, keretből. És ezek hatása, és ennek hatásából a tagállamokra nézve. A következtetés, amit levonhatunk, az az, hogy a 2020-as célkötőzések túlságosan sok klímapolitikát az energiapolitika kárára. Egyetemben alárendelték az energiapolitikát a környezetvédelmi politikának, a klímapolitikának. Itt az ideje annak, hogy ezeket a politikákat most egyensúlyba hozzuk, és bizonyos tényezőket is figyelembe vegyünk. Először is elhúzódó gazdasági válság van, amely korlátozza a tagállamok költségvetéseit, illetve a vállalkozások hitelhez való jutását. Másodszorban az európai energiaárak továbbra is a legmagasabbak a fejlett világon. Az Eurostat adatai szerint mintegy 14%-a nőttek, nőtt az elektromos áram ára, és 12 között a magánháztartások számára, 12% volt ez az arány az ipar esetében Európában. Sőt, ami még rosszabb ennél is, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az európai energiaárak még tovább növekedni fognak. Európa 11%-át teszi ki a kibocsátásnak, ez növekedni fog. Összekötve ez a fő versenytársaink kibocsátása az azt jelenti, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen ezt a kibocsátást. Lehet, hogy elérünk valamilyen csökkentést, viszont megtakarítunk, az még mindig kisebb, mint amennyit kibocsátunk, és ez azt jelenti, hogy az iparágainkat eh, ezáltal feláldozzuk. Figyelembe kell venni azt is, hogy egyértelmű az, hogy eh, egyesúba kell hoznunk a környezetvédelmi fenntarthatóságot a versenyképességgel. És ezért a 2020-as célokat meg kell változtatnunk, nem szabad újra elkövetni azokat a hibákat, amelyeket már elkövettünk ami a megújuló energiaforrások célkötőzését illeti, semmi gondunk nincsen a megújuló energiaforrásokkal persze, viszont jelenleg ez kedvezetlenül hatott az energia árakra a támogatások miatt. Itt mindenképpen fenntartott megoldást kell találni, hiszen itt súlyos hatások voltak a tagállamokban. Komolyan kell gondolkodnunk a kötelező megújuló energiaforrások célközösségnek támogatását. Nem arról van szó, hogy fel, akarjuk, fel akarunk hagyni a megújuló energiaforrásokkal. Mindenképpen egy technológiailag érett szintre van szükség, amely már versenyképes, és nem szabad visszaható intézkedéseket elfogadni, amelyek kihatnak a már megtett befektetésekre. Viszont az sem lehet, hogy vakon kövessük, illetve támogassuk azokat az energiaforrásokat, amelyek nem versenyképesek. Sokkal jobb lenne az, hogyha lenne egy általános széndiokszid kibocsátási célkötűzés, amelyhez tisztább erőforrásokat támogatná, viszont nem annyira támaszkodna meg a energiaforrásokra. Mindemellett beszélhetnénk egy energiatékossági a célkötőzésekről is, és ez megtakarításhoz vezethetne középtávon. Így visszafordíthatnánk azt a hibát, amit 2010, a 2020-as kerettel követtünk el, az energia hatékonysági célkötőzés indikatív volt, a megülő energiaforrások célkötőzése viszont kötelező volt. Hadd zárjam le azzal, elnök asszony, hogy látnunk kell azt, hogy a az energiapolitika és a környezetvédelmi politika kötődnek egymáshoz, viszont nem ugyan az a kettő. Tehát továbbra is csökkentsük a kibocsátásainkat, viszont ennek során ne lőjük lábon magunkat. Köszönöm szépen, Ulf kollega következik. Eh, <clears throat> Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az elvégzett munkájukért. Ugyanakkor kezdünk kifutni az időből. Az Európai Parlamentnek világosan állást kell foglalnia hamarosan a keretekkel kapcsolatban. A bizottság világossá tette, hogy a jövő év elején közli az álláspontját. Az éghajlat és politikával pedig az Európai Tanács is foglalkozni fog tavasszal. És sajnálatos, hogy az alapvető kérdésekben még ilyen sok véleményeltérés van itt a parlamenten belül is. Kvadrasz úr említette, hogy mi az, amiben, együtt ér, amiben egyetértünk. Ugyanakkor azzal kellene foglalkozni, amivel nem ért, amiben nem értünk együtt. Az első szövegtervezet, amelyet az előadók készítettek, elég fura. Abból indul ki, hogy a fenntarthatóság a versenyképességet fenyegeti az energiahatékonyság és a klíma területén. Én százszerzalékig ipari ember vagyok, de mégiscsak elkötelezett vagyok az egészséges környezet mellett. Ezért számomra a versenyképesség egy klimatikailag és energetikailag fenntartható alapokat feltételez. Hát ebbe az irányba megy a világ a versenyképesség oltárán nem szabadna feláldoznunk. egyes rendszereket azzal, hogy ezért, hogy nem hajtunk végre valamit, nem fejlesztünk ki valamit azért, mert az így vagy úgy befolyásolja az ipari kibocsátásokat, vagy az éghajlatot. A jelenlegi éghajlati politika sok szempontból sikeres, csökkenek a kibocsátások, növekszik a megújuló energia, és nem kellene most hirtelen, egy hirtelen irányváltással mindezt megkérdőjelezni egy pénzügyi válság miatt, amelynek semmi köze az éghajlati kérdésekhez. Ezért kicsit meglepődve hallottam hogy az előadók nem lépnek tovább bizonyos területeken. Jónak tartanám, hogy világos jelzést küldjünk ebben az első jelentésben, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság. És világos javaslatra van szükségünk, ezt meg kell mondanunk. Ehelyett ezt mondja a szöveg egy konzisztensebb EU megközelítés az energiahatékonyság területén. Ezt a szövegből idéztünk. Mit kellene tehát tennünk? Egy konzisztensebb EU megközelítést kell tehát kialakítanunk. A mi feladatunk, hogy konkrét javaslatokat tegyünk, tiszteletben tartva a tagállamok álláspontját természetesen, de világosan jeleznünk kell, hogy milyen irányban tartunk ahol, ahelyett, hogy azt mondja, nem lenne jó, hogyha itt meg itt javulnánk egy kicsit. Ami az új célokat illeti, a 2050-es célokat, az a kibocsátás csökkentést, ezt a három célt világosan meg kell határoznunk, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentése, az energiahatékonyság és a megújuló elő, e, erő, energiaforrások növelése. Mindezeknek a céloknak kötelező érvényűeknek kell lenniük, egyéb iránt semmire sem jók. Minden tagállamnak joga van eldönteni, hogyan dönt, érje el ezeket a célokat. Ezt nem kell részleteznünk a számokra, de a célokat nagyon világosan meg kell fogalmazni, és ezeknek kötelező érvényűeknek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy prioritás a fosszilis tüzelőanyag. Ha nem vagyunk teljesen világosak ebben, és általánosságokat írunk le, akkor ez azt jelenti, hogy, a, hogy más prioritások fognak előtérbe kerülni. És a beruházási források, az ezt szolgáló adóztatás nem fog megvalósulni. Az elnök úr jelzi, hogy fejezzem be. Azt szeretném csak megismételni, hogy konkrétabbaknak kell lennünk. Köszönöm. Prego. Köszönöm szépen, Tomzon úr következik. Tomzon asszony elnézést kérek. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy a versenyképességről szólnék néhány szót. Amikor a bizottság elnöke 2007. január 8-án be mutatta. A 2020-as stratégia első tervezetét már akkor hangsúlyozta, hogy a versenyképesség a fő téma Európának, a zöld gazdaság területén vezetővé kell válnia, és az új technológiákba, a zöld gazdaságba való beruházás révén lehetünk csak versenyképesek. Ezért érdekes azt látni ma, hogy Kína, Brazília, India és számos más egyéb ország sokkal többet fektet be ebbe a gazdaságba, mint mi. Két hónappal később a azt hallottuk, hogy nem elég a versenyképességről beszélni, hanem beruházásra is szükség van, megfelelő keretekre van szükségünk, jelzést kell küldenünk a vállalkozásoknak. Beruházási keretek nélkül nem lesz beruházás. Az emberek talán azt gondolják, hogy ennek állami beruházásnak kell lennie, vagy pedig magánforrásokból, de hogyha nincs meg, nincsnek megfelelő keretek, senki nem fog beruházni a zöld gazdaságba. A következő dolog az európai válság, amelyel szembe kell néznünk. Ennek semmi köze a megújuló erőforrásokhoz. Ez az árak az importtól függenek. 2010-ben az EU 350 milliárd eurá, e, eurót költött fosszilis energiahordozók importjára, amely megegyezik Lengyelország GDP-jével. Azt hiszem, hogy ebből a függőségből úgy tudunk kikerülni, és a bizonytalanságot úgy tudjuk megszüntetni, hogyha más forrásokat is felderítünk, például közelkereten, és ez segíten az energia hatékonyság céljának elérésében, és csökkentenünk kellene a az energiafogyasztás növelni az energia hatékonyságát, ez is világos jelzést küldeni a vállalkozások számára, hogy, folytass, hogy fektessenek be a megújuló energiaforrásokba. Tehát kötelező, érvényű célkitűzésekre van szükségünk ezen a területen. Köszönöm. Grazie, eh, kollega. Köszönöm szépen Tomszán kollégának, most pedig Gerbrandi kollega következik. Gerbrandi kollega. Köszönöm szépen. Fiona Hall fog az Alda nevében beszélni, mert neki hamarosan el kell mennie. Hol, kollega, akkor? Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hogy megadta a szót nekem. Először is szeretném üdvözölni azokat a megjegyzéseket, amiket hallhattunk ez ideig. Mindkét jelentés készít, készítő beszélt az energiahatékonyság szükségességéről, a költséghatékonyságról a szén kapcsán, és Vidák Quadras úr is kiemelte az energiahatékonyság Kérdésed. Ez rendkívül fontos, mert gondolnunk kell arra, hogy jelenleg a üvegházi gázok kibocsátásának 60%-a nem az ETS-ből van, hanem a nem ETS szektorból származik, és ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell a jelentésben. Mindannyian tudjuk, hogy gazdaság hatékonysági pontból energiahatékonyságra is szükség van, és természetesen a tagállamok jelentenek erről a gazdasági szemeszter jelentéseikben, de az ellátás biztonságának szempontjából, az EU kereskedelmének szempontjából nagyon fontos az, hogy kevesebb energiát használjunk fel. A Nemzetközi Energia Ügynökség nem régiben arról adott hírt, hogy mindenképp meg kell vizsgálni a, az ellátás oldalát is. A Fraunhofer intézet jelentett az Európai Bizottságnak, és azt mondták, hogy költséghatékonyan lehet az energia felhasználást csökkenteni 40 a 2030-ig, és a nagy potenciál igazából a nem LTS oldalon van, 61% az épületeknél, és 41% a közlekedésnél. Tehát ha szeretnénk kihasználni ezt a gazdaságilag is hatékony energiahatékonyságot, akkor el kell azon gondolkodni, hogy mit teszünk azelőtt, mielőtt még kitűznénk az üvegházi gázokra vonatkozó célkötőzéseket, ugyanis pontosan a nem etélyes oldalon van a sok lehetőség. Hogyha egy mindenki számára előnyös megoldást szeretnénk, akkor hatékonynak kell lennünk, és így csökkentjük az üvegházi gázok kibocsátását, azt hogy azt tudnánk. Tehát erre kell koncentrálni, koncentrálnunk. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, itt gondolnunk kell arra, hogy sikertörténet volt itt, és a 2020-as szekötésekkel elértük azt, amit kellett, növeltük a megújuló energiaforrások arányát, és a költségek nagy mértékben csökkentek. Sőt, ami még ennél is fontosabb, az az, hogy volt egyfajta növekedés a válság idején is. Az energia az áráról is szeretnék beszélni, és szeretnék néhány mitoszt eloszlatni, amely gyakran itt köröz. A megülő energiaforrások nem okai annak, hogy növekedtek az energiaárak, ezt a szakértők egyértelműen megcáfolták. A megújuló energiaforrásokból származó energia kismértékben járult csak ahhoz hozzá, hogy növekedtek az energia árak, A támogatások, hogy nem működnek, ez is egy mítosz. Ezek igenis működnek, viszont jobban kell ezeket megfogalmazni, jobban, jobb célokat kell kitűzni ezekre. Mindenki egyetért abban, hogy az a probléma, hogyha úgy támogatjuk a technológiát, hogy az még éppen élési érés folyamat van, akkor az egyfajta buborékot okozhat mindenképpen. A megfelelő technológiákra kell koncentrálnunk. A harmadik dolog az az, Gyakran azt mondjuk, hogy a saját energiánkra van szükség, európai energiára van szükség, és ezért gyakran mutatunk a palagázra, hogy ez olcsó, akár csak az USA-ban, viszont a múlt héten, a választókerületi héten nagyon sokat beszéltem a vegyi ipar képviselőivel, és azt mondták mindannyian, hogy el kell ezt felejtenünk. Európában a palagáz nem lenne annyira olcsó, mint az USA-ban, és csak is a jelenlegi gázárakon lehetnénk versenyképesek. Tehát erre gondolnunk kell akkor, amikor a saját energiabiztonságunkról beszélünk. A palagáz nem annyira olcsó, ez is egy mítosz. Ezen kívül az ipari szakbizottságban rengeteget beszélünk az ipari politika szükségességéről, vagy akár a, mm, az acélszektorról, mindenképpen az ipari politikára is gondolnunk kell, hiszen a világ többi részén is gondolnak erre. Köszönöm. Grazie, la kollega Hall, la parola, Köszönjük Hall asszonynak. Gerbrandi úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A hatórás vonat egyik előnye az az, hogy sok újságolvasásra van idő lehetőség, és én olvastam Thomas Friedman cikkét a New York Times-ból, egy mondatot idéznék ebből a cikkből, ami a kínai szennyezésről szól. Mi történik akkor, hogyha Kína minden gazdasági célkitűzés teljesít, kivéve egyet, hogy élhetetlen, élhető maradjon, tehát élhetetlenné válik. Én persze imádom ezeket a gazdasági érveket, de hogyha élhetetlenné válik Európa, akkor mi értelme van az egésznek? Nem csak ez az egy idézet mondatja velem, hogy Kína kénytelen lesz a klímaváltozás ügyében is gyorsabban mozdulni, mint mi most reméljük, mert nagyon komoly a levegő szennyezőtség. Ne gondolják azt, hogy Thomas Friedman egy környezetvédelmi megszállott Pricewaterhouse Coopers cég a közelmúltban egy 2013-as jelentést adott ki az alacsony széndiokszid kibocsátású indexről. Az első ilyen jelentés 2008-ban született, és ők eh, itt most megint csak nem környezetvédőkről, hanem eh, eh, könyvelőkről van szó. Azt számolták ki, hogy ahhoz, hogy a két eh, fokos felmelegedést eh, ne eh, haladjuk meg. Évente 3,4%-kal vagy 3,5%-kal kell csökkenteni a széndiokszid kibocsátást arra, arra jutottak, hogy a 3,5%-ot nem érik el a fejlett országok, 0,7-et értek el, és innentől kezdve most már a szénintenzitásnak intenzitásnak, a széndiokszid intenzitásnak a 6%-ra kell növekednie, illetve csökkenést kell meggyorsítani évi 6%-ra, ez egy tízszeres növekedést jelentene. Tehát már is felhasználtuk ennek az évszázadnak a szénkibocsátási lehetőségeit, ami azt jelenti, hogy tényleg nagyon sürgető a helyzet. Itt azonban nem csak a klímáról van szó ebben a 2013-as csomagban, hanem egy más fontos dolgokról is szó van, például a megfizethetőségről, illetve az ellátás biztonságáról. Az Európai Unió rendkívül sérülékeny, mert fosszilis üzemanyagok nagyon szűkösen állnak rendelkezésre. Tehát a saját energiánkat, hogyha fosszilis energiába gondolkodunk, nem tudjuk biztosítani és még a nem konvencionális fosszilis üzemanyagok tekintetében is, és itt most megint a Shell vezérigazgatójára, Fózer úrra utalnék, aki eh, azt mondta, hogy eh, a palagáznak eh, nincs jövője Európában, már pedig ez az ember keres rajta rengeteg pénzt, és ő azt mondja, hogy ez sem megoldás. Na most, ha mind a két fajta fosszilis üzemanyaggal le kell számolnunk, akkor mi marad az atomenergia, illetve a megújulók? Nos, az atomenergiának sajnos vannak komoly hátrányai, nem csak biztonsági hátrányok, hanem hanem az is, hogy eh, a függőségünk megmarad a világ más hatalmaitól. Tehát eh, a megújuló energiaforrásokra nem csak környezetvédelmi okokból kell koncentrálnunk, hanem a fenntarthatóság és megfizethetőség elvei okán is. Nem szabad eh, a német energia átállást eh, leállítanunk, hanem európaivá kell átalakítanunk. Ez az egyetlen út előre, és remélhetőleg ez a jelentés ezt tükrözni fogja. Itt nem csak a klímaváltozásról van szó, tehát nem csak klímaváltozási irányszámokra, illetve jelzőszámokra van szükségünk. Egy széndiokszid kibocsátásos célkitűzés persze a klímaproblémát megoldja, de az energiabiztonságot, illetve a megfizethetőséget önmagában ez az egy mutatószám nem fogja szolgálni és biztosítani ez a polgáraink szempontjából és a gazdaságunk szempontjából is fontos, tehát ne csak egy jelző számra koncentráljunk, hanem a megújuló energiaforrásokra is, illetve a megfizethetőségre is. A, meg, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzések kötelező erejűek, háromszoros célkitűzésre van tehát szükség szerintem, és mind a három legyen kötelező. Köszönjük! Eckhart úr következik. Yeah. And, uh, thank you for the rapporteurs for the first. Köszönöm elnök úr. Köszönöm az első tervezet elkészítését. Világosan megmutatja, hogy milyen területeken tudunk egyetértésre jutni, hogyha különböző előadók együtt dolgoznak rajta. Tehát vannak olyan kérdések, amelyekben egyetértünk, ez jó kiinduló pont, köszönjük szépen az eddigi munkát, de egy kicsit tönkre, többre lenne még majd szükség, tehát javítható ez a szöveg. Először néhány olyan kérdésről beszélek, például arról, hogy miért 2030-ról beszélünk. Az egyik kolléga azt mondta, hogy tényekre kell alapoznunk a mondani valónkat, ezzel egyetértek. Vegyük például az éghajlati tanulmányt. Több száz tudós mondja el, hogy hogy áll a helyzet. Ezekhez a tényekhez kell ragaszkodnunk. Hogyha elolvassuk alaposan az IPCC-t, akkor láthatjuk, hogy a kumulatív kibocsátások kérdése rendkívül fontos hogyha egy, meghaladjuk az 1,3 trillió szenet kumulatív alapon, akkor azt jelenti, hogy 30 év múlva ezt át fogjuk lépni, tehát cselekednünk kell, és többet kell tennünk, mint amelyek a 2020-as célokban szerepeltek, ezért beszélünk most a 2030-as célokról. A másik kérdés a beruházások biztonsága. Mindenki, aki az ipar nevében szólal fel, azt mondja, hogy fontos az ipar szempontjából a beruházás biztonsága. Tudni akarják, hogy mi történik 2020 után. 2020 mindjárt itt van, tehát tudni kell, hogy mi következik utána. Ezen kívül a nemzetközi tárgyalások szempontjából is fontos, hiszen megállapodást kell kötnünk, és hogyha jövő év elejére nem tudunk mi magunk között megállapodni, akkor nem tudunk mivel a világ szintérre kiállni a tárgyalásokon. Ami az ambíciókat illeti, nagyon egyért, teljesen egyértelmű, hogyha a mínusz 30-as célt célozzuk meg 2020-ra, láthatjuk, hogy ezt már elértük, tehát ezt el fogjuk érni minden további nélkül. Hogyha 2030-ra 40% kötelezzük el maguk, magunkat, és mínusz 85% mellett 2050-re, akkor ez nevetséges. Nézzük meg, a gázkibocsátási jelentést és az egyéb most hétfőn megjelent publikációkat. Láthatjuk, hogy a kétfokozatú cél elérésénél csak félúton vagyunk. Tehát 60%-ot kellene kitűzni 2030-ra. És hogyan kellene, hogy kinézzen a csomag többi része? A három célról volt szó. A brit kormánynak gratulálnom kell, hogy legalább túllépnek ezen a 40%-on. Azt is látom, hogy ők is támogatják ezt a három célkitűzést. Mert hogyha csak egy célkitűzés mellett kötelezzük el magunkat, 40 évig fix árat fizetünk a nukleáris áramért. És Chris Davis elkötelez magát a CCS célok mellett. Tehát az Egyesült Királyság csomagjában a nukleáris energia is benne van. Ez politikai döntés, de a széndiokszid kettő célok mellett más célokra is szükség van, és nem csak a CCS, hanem a megújuló erőforrások is, és az energiahatékonyság is mert tudjuk, hogy az energiahatékonyság nem fog javulni megfelelő politikai intézkedések nélkül. Azt mondják egyesek, hogy ez torzítja a piacot. Ezt a tíz legnagyobb CO2 kibocsátó mondja. Miért? Azért, mert a német megújulók 50%-a most már az állampolgárok kezében van, és persze, hogy ez torzítja a piacukat. Mi pedig támogatjuk, mert mi nem azt akarjuk, hogy az energia, megújuló energiaforrások a multik kezében legyenek, hanem hogy az állampolgárok kezében. Tehát a 10 CO2 kibocsátó, legnagyobb CO2 kibocsátó panaszkodik. De mi a megújuló forrásokat célozzuk meg, ami pedig a szubszidi, támogatásokat illeti 100 milliárd euró megy támogatásra, tehát a foszilis támogatásokat kell megvizsgálni. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Egyetértek nagy, nagy részével azzal, amit Simanszki úr és Kvadrasz úr mondott, és néhány más kérdésre is kitérnék még, és néhány saját megjegyzést is tennék. Az a véleményem, hogy a két előadó ő már nagyon sok kompromisszumot hozott az eddigi munkája során, de még további kompromisszumokra lesz szükség. Az első bekezdés számos üzenetet tartalmaz, és nem csak a tanácsnak. Az első bekezdésben azt olvashatjuk, hogy ambiciózusnak, ugyanakkor realisztikusnak és gyakorlatiasnak is kell lennünk. Ugyanakkor 2050-es célokról is beszélünk, tehát világos jelzésre van szükség. a hosszú távú célokkal kapcsolatban. A 2030-as jelentéssel kapcsolatban pedig arra kellene összpontosítanunk, hogy a mai problémákat eh, hogyan oldhatjuk meg a belső piac működésével és az energiával kapcsolatban, és vizsgáljuk meg az ETS rendszert. Nézzük meg a belső energiapiacsal kapcsolatos célkitűzések teljesülését. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogyha megnézzük a gázipart, hogy a gáz is válságban van, bár nem annyira szennyező, mint a szén. A korábbi ö, felszólalók említették a foszilis források magas költségét, foszilis energia magas költségét, de ne felejtsük el, hogy ez része a mai nehézségeinknek. Arra is gondolnunk kell, hogy magasak a fosszilis energiaforrások árai, de különböző ö, támogatási formák vannak az egyes tagállamokban a megújuló ö, energiaforrások tekintetében. Ezzel kapcsolatban kollégák elmondták, hogy ha egyszerűen folytatjuk az eddigi ö, rendszer, tehát a tagállamok saját maguk számára tűznek ki célokat. Ezzel kapcsolatban a megújuló erőforrásokról szóló ö, jelentésben olvastuk, hogy felhívja a jelentés a bizottságot, hogy tűzön ki Európai célt 2030-ra, egy egységes európai célt. Nem akarom megismételni az összes érvet, amely eddig elhangzott, de a Royal jelentésre, tehát erre a jelentésre építhetünk. És véleményem szerint a Royal jelentést kellene alapként felhasználni a vitához, a nemzetközi szinten folytatandó tárgyalásokhoz. Nézzük meg a az LNG, vagyis folyékony földgáz importot Amerikába. Nézzük meg a be, mi belső energiapiacunk működését. Végezetül szeretném megköszönni a két előadónak, hogy ennyire nyitottak és készek, keresik a kompromisszumot. Ez nagyon hasznos az árnyék előadók számára is és véleményem szerint konstruktív lesz a vita. Köszönöm. Grazie alla collega Abbiamo terminato Ombra. Passiamo ora ai colleghi. Köszönöm szépen. Most pedig a vitán rátérünk a többi kollégára is, akik szót kértek, az is Péter Lízével kezdem. Köszönöm szépen, köszönöm a két jelentéskészítőnek a munkát. Azok közé tartozom, akik a három kötelező cél mellett vannak. Bizonyára majd a kollégáim ezt megerősítik az EPP környezetvédelmi szakcsoportjában, és erről döntöttünk. Szeretnék egy fontos érvet még hangoztatni, amit elfelejtünk gyakran. A Lisszaboni szerződésben az áll, hogy az Európai Unió támogathatja a megülő energiaforrásokat, illetve az energiahatékonyságot bizonyára, találunk olyan jó jogászokat, akik a, csak a CCS-re, illetve az atomenergia támog, tá, támaszkodó célokat EU szerződés ellenesnek fogják találni. Ezt nem szabad elfelejteni. Egyetértek mindenkivel, főként Alejo Vidal Quadrasszal, akik azt mondták, hogy hibát követtünk el akkor, amikor az energiatékonyságot nem tettük kötelezővé a kezdet kezdetén. Sokat kell tennünk ezért. Úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az energiahatékonyság a megújuló energiaforrásoknál, mert ezáltal sok pénzt lehet megtakarítani. A rendszerszerű költségeket is csökkenteni lehet ezzel hát olyan áramhoz, amit nem használunk fel, ahhoz nem kell külön vezeték, tehát ez nagymértékben csökkenti az árakat. Ami a célokat illeti, illetve ezek nagyságát illeti, persze még nem döntöttek mindenről, de kicsit belelátok az új német szövetségi kormány koalíciós tárgyalásaiba, és most kötődve a brit célkötözésekhez, a német vita sem nagyon tér el ettől. Van egy új fejezet a tárgyalások során, a klímaváltozás a szembeni küzdelem új lendületeit legalább 40%-ot szeretnének elérni 2030-ig Németországban. Én ezt mindenképpen támogathatónak tartom, és emellett fogok majd módosítókat benyújtani. Elnök, köszönöm szépen Lize úrnak, most pedig jó kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőknek is. Számomra nagyon fontos az, hogy jogalkotási biztonságot érjünk el a gazdaság számára, és túltakítsünk 2020-on, 2030-ra, vagy annál tovább is tekintsünk. Egyetértek a kollégákkal abban, hogy néhány dolgot orvosolnunk kell a 2020-as csomagunkból. Az egyik ilyen kérdés az az, hogy hogyan lehetne jobban hangsúlyozni a gazdaság versenyképességét, hogyan lehet ezt elérni az energiahatékonysággal, illetve a technológiák által, hogyan lehet csökkenteni a technológiák árát főként a megújuló energiaforrások kapcsán. Hazám számára nagyon fontos a belső piac kiépítése, mert hogyha van um, megfelelő összekötetés Európán belül, akkor lehetőség nyílik arra, hogy sokkal több megújuló energiaforrást tudjunk felhasználni. Mert ha nincs ilyen összekötetés, akkor nem lehet exportálni sem, például az ibériai félsziget és Franciaország között globális megállapodásokra is szükség van, a célkötőzések ambícióit is kapcsolni kell a globális megállapodás meglétéhez vagy hiányához. Annak érdekében, hogy egyensúlyt lehessen teremteni a között, amit 2020-ban elhatároztunk, ennek egyik lehetősége az, illetve több lehetőség is van. Az egyik az az, hogy megvizsgálhatnánk azt, hogy legyen egy kombinált szekötőzés a megülő energiaforrások és a, az energia megtakarítás között. Ez rugalmasságot adna a tagállamok számára, többet tehetnének a tagállamok például egyrésztről a megújuló forrásokért, vagy akár az energia megtakarításért is. És Egy másik elképzelés az az, hogy megnézzük a, a fűtést, illetve a közlekedési rendszereket. Itt mindenfajta erőfeszítést meg kell vizsgálni, amit a városok tesznek a széndiokszid csökkentése érdekében. Nagyon komplex a valóság, komplexebb, mint a 2020-as keretünk, és ezért mindenképpen a valósághoz kell igazodnunk. Vannak még további elképzeléseim is, de az elnök megszakítja a felszólalót. Leinen kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a jelentés készítők néhány olyan pontot felmutatnak, amelyekben konzisztensek vagyunk itt az Európai Parlamentben, és ezt előtérbe kell helyezni. Mindannyian tudjuk, hogy tovább kell csökkenteni a kibocsátást, azt is tudjuk, hogy a megülő energiaforrások nagyon értékes energiaforrások Európában, hiszen ezek a saját energiaforrásaink, ezeket kell kiépíteni, és ezen kívül még learadhatjuk az energia hatékonyság gyümölcseit is, tehát számos lehetőség van itt, és mindenképpen európai befektetésekre van szükség. Ezek olyan befektetések lesznek, amelyek munkahelyeket teremtenek és új technológiákat eredményeznek. Úgy gondolom, hogy ezt a három pontot konkrétabbá kell majd tenni. Úgy vélem, hogy ez a jelentés az egyetlen esélyünk, még azelőtt, hogy a bizottság januárban előállna a saját jelentésével, illetve majd tavasszal a csúcs döntést hozna. Tehát mindenképpen konkrétnak kell lennünk, hogy mennyit szeretnénk majd 2030-ban elérni, és majd itt lesz a tesztje annak, hogy valóban bátrak vagyunk-e, vagy csak általánosságokat hangoztatunk. Azt is szeretném elmondani, hogy az, az energia drága, ez így van, viszont ez nem a klímavédelmi politikánkból fakad, az olaj és a gáz, ezek olyan energiaforrások, amelyek globális tényezőknek vannak kitéve, és ennek semmi köze az Európai Unió politikájához. Ha azt mondják, hogy csak 11%-a a kibocsátás világszinten az e- Európ- Európából, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a világ más részein is vannak most már innovatív technológiák, erre is ügyelni kell. Nagyon fontos az ipar szempontjából a tervezési biztonság. Azt mondanám Simánszki kollégának, hogy valóban a 2020-as csomagban volt egy teher elosztás, nem minden ország egyformán jól teljesít. Van egy EU cél, kell egy EU cél is, de valóban meg kell különböztetni 28 tagállam között, hogy ki mennyit hol végez majd el. Köszönöm szépen. Cserek, következik. Chciałbym, proszę Państwa, Köszönöm. Érdemes visszatérni itt a kezdetekhez, tehát az egész eh, vita elejéhez, mert eh, lehet, hogy ott már az elején rossz döntéseket hoztunk. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, széndiokszid kibocsátása a legnagyobb rossz, miközben a zöldek, amit elmondanak, az olyan, mintha a kristálygömböt tanulmányoznánk. Hamarosan lesz Varsóban egy csúcs találkozó, amelyen bizonyos dolgok ki fognak derülni. Az ICPP jelentés túlhangsúlyozza a széndiokszid kibocsátások jelentőségét, aminek az eredményét ismerjük. Játsszuk akkor most el az ördög ügyvédjének szerepét, és mondjuk azt, hogy igazuk van, tehát 2020-ra van egy célkitűzés, mit jelent ez? E, alapvetően globális szinten még csak egy százalékot sem. E, tehát e, a 2050-es világvéges szenáriók, amikről a zöldek beszélnek, amikor is több mint két fokkal fog felmelegedni a a bolygó, az gyakorlatilag, ha mi nem csökkentjük a saját kibocsátásunkat, akkor úgymond öt nappal előbb következne be, amit mondjuk gyakorlatilag észre se lehet venni. Tehát egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra vonatkozó érvek nem igazán hatnak, hogyha a versenyképességet is figyeljük. simanski úr is beszélt erről a klímacsomagunk, csomagunk szerintünk eh, inkább eh, a, eh, úgy kell összeállítani, hogy a hatékonyságra és az innovációra koncentráljunk. Köszönöm. És most? Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte Andel Wohner, Konrad Szymanski. Zéber kollega. Szeretnék gratulálni a két kollégának a jelentéshez. Ez egy alap lehet, amelyben mindannyian megállapodhatunk, de szeretném szóban támogatni azt, amit kollégám Péter Lize elmondott. El kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezt a váltást véghez vinni, amely különböző okokból fontos, nem csak a klímaváltozás szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogy Európát hogyan tudjuk versenyképesen tartani. A 2008-as csomag van előttünk, itt különböző dolgot jól csináltunk, néhány dolog jól működik, néhány nem, és néhány dologban, ahogy mondtuk, kritikusak vagyunk. Ahogy mondtam, a széndiokszid kibocsátást el kell érni, lehet, hogy még ambiciózusabbak is, ez így van. Megújuló energiaforrásokra van szükség, viszont az energiahatékonyság kapcsán vannak a legnagyobb problémáink, habár nagyon sok szakértő és a gazdaság képviselő is azt mondják, hogy itt vannak a, a könnyen leszakítható gyümölcsök, például az épületek szigetelésénél. Tehát mindenképpen el kell azon gondolkodnunk jogalkotóként, hogy ugyan ezeket az erőforrásokat hogyan lehet kiaknázni, a fogyasztók érdekében, de a gazdaság érdekében is. Második pontként a megújuló energiaforrások kapcsán mindig nagyon sok követelés fogalmazódik meg, ezzel talán most már fel kellene hagynunk. Néhány számadatot ragadtam ki. A 2012-es világenergia jelentésből idézek. Azt láthatjuk, hogy 2011-ben a foszilis energiaforrásokkal szembeni követelmények nőttek. 523 milliárd euró rugott az a pénz, ami a fosztis energiaforrásokra fordítódott, és Európában az a helyzet, hogy 2011-ben 26 milliárd eurót adtunk foszilis energiaforrásokra, plusz ehhez még egészségügyi tényezők is hozzájárultak. 530 milliárd adtunk az atomenergiára, és 30 milliárdat a megülő energiaforrásokra. Tehát, hogyha úgy teszünk, hogy mindig az a probléma, hogy a megülő források támogatása a probléma, hát ebből láthatjuk, hogy nem ez a probléma. Tehát látszik, hát Werner, nézd meg a számokat, nem tőlem számaznak ezek az adatok, Ötinger biztos ott hozta ezeket, itt van a dokumentum erről, tehát nem, te, nem hallhatunk így tovább, a megoldási források nélkül nem lehet az utat folytatni. Még egy dolog, különböző szektorokban különböző a helyzet, minden országban más a helyzet, Lengyelországban is más a helyzet, de nem lehet az egyes szektorokat, e, külön szektorokkal, külön országokkal közös európai politikát folytatni. Nagyon fontos az egész képet látni. Grazie, la parola Correira de Campos, prego. Correira de Campos kapszót. Presidente, muito rapidamente, três pontos. O primeiro... Köszönöm, három dolgot mondanék most itt gyorsan. Tíz évvel ezelőtt minden előre látható volt, most pedig semmi sem látható előre. A palagáz robbanás Amerikában sokkal versenyképesebbé tette a gázt, még európai eh, európai üzemek is átállnak eh, például gázról amerikai szén. Eh, a technológiai innováció szükségessége rendkívül fontos. A megújuló erőforrások szerintem sikeres, sikertörténetnek számítanak. 30%-ot értünk el 20% helyett ahogy azt magunknak előírtuk. Menjünk tovább, és érjünk el 40%-ot. Ehm, e, persze pénzbe fog kerülni, de minden pénzbe kerül. Technológiai innovációra, okos hálózatokra, intelligens hálózatokra van szükség, ehm, e, meg kell oldanunk az ingadozó ellátás problémáját, és e, az energia hatékonyságra is oda kell figyelnünk. Az energia hatékonyságot szinte káromkodásként használják egyesek, holott valójában valósággal kéne tenni. Az európai energiapiac kiépítése nélkül nagyon sok mindent veszíthetünk, piaci hatékonyságot veszítünk, gyakorlatilag a környezetvédelmi fenntarthatóság is sérül van európai hálózat rendelet, ugyanakkor akkor eh, a helyzet rosszabb, mint hat hónappal ezelőtt eh, pszichológiailag, mert látjuk, hogy energetikailag el vannak eh, szigetelve egyes országok és régiók, sőt, mint egy az elszigeteltségüket védelmezik. A piacok befektetésekből tudnak fejlődni, ehhez stabilitás kell, stabilitási jelzéseket kell adnunk a befektetők számára. Ez az anyag nagyon jó, fontos dokumentumról van szó, ugyanakkor ne legyenek kétértelmű dolgok. A dokumentumban. Erre most nincs időm, hogy erről részletesebben beszéljek, de világosabbá kell tennünk ezt az anyagot, mert akkor fogunk eh, komolyabb eredményeket elérni. Korhola asszony következik. Nem olyan régen amikor találkoztam finnországi választóimmal, illetve potenciális választóimmal, talán most érdemesebb úgy fogalmazni, eh, gyakorlatilag eh, vittem egy nagy követ, egy görög dínye méretű követ, és eh, azt mondtam, hogy eh, Európa a kőből is vizet facsar ki, akkor, amikor miközben a világ többi része eh, növeli a szennyezést. Eh, én nem azt mondom, hogy mások semmit nem csinálnak, mert eh, csinálnak azért, de az, az általunk választott, eh, az általunk választott célkitűzések nagyon sok pénzbe kerülnek. Ehhez képest rendkívül jó ez a jelentés, és nagyon jó a kiegyensúlyozottsága is szinte. Nem is viszket a tenyerem, hogy módosítókat írjak hozzá. A 2020-as célkitűzések elérésekor is csak a világ 11 százalék, világ kibocsátásának 11 százalékát befolyásoljuk, ráadásul a részesedésünk csökken 2030 ra 4%-ra csökkenhet, tehát legyünk ugyanazon az oldalon, mint a nagy, mint a nagy kibocsátók. Nagyon jó dolognak tartom azt is, hogy a megújuló energiaforrások egy részét már éretnek kell nyilvánítanunk, és éppen ezért a szubvenciókat csökkentenünk kell. Nyilvánvaló, hogy egyetértek azzal, hogy összességében csökkentsük a támogatásokat, és a végső cél pedig az, hogy eltöröljük ezeket a támogatásokat, nem akarjuk a támogatásokkal alá ducolni a, a megújuló energiaforrásokat, mert azzal, hogy támogatjuk, gyakorlatilag a versenyképtelenség állapotába zárjuk be a bizottságot annak idején felszólítottuk arra, hogy a költséghatékonyságot, költséghatékonyságra vonatkozó jelentést készítsen. Ez itt ebben a jelentésben is szerepel ez a felszólítás. Két dolog nem tetszik a jelentés, a 33-as bekezdés logikája, amely arról beszél, hogy a célok meghatározásakor a GDP-t vegyük figyelembe. A GDP-t a GDP vonatkozó, GDP-re vonatkozóan eh, inkább azt kellene megnéznünk, hogy a potenciálokat kell kialakítanunk, és ráadásul ilyen potenciálok leginkább az alacsonyabb GDP országokban léteznek. Eh, Pródi kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd kezdjem azzal, hogy minden jót kívánok. az előadóknak, akik arra törekedtek, akik ö, ö, már várják a varsói vitát az üvegházhatásokról, az ETS rendszerről, az energiahatékonyságról. Nem vagyok különösebben optimista, mert úgy vélem, hogy a különböző, elkülönített, külön felelősség érve ö, mellett tettünk le a, a voksunkat, és remélem, hogy a Varsói ülése nem csak a következő hónapról, hanem a 2030-ig terjedő időszakról is szó lesz, ami a racionalizálást illeti. Más szóval az energiahatékonyságot növelnünk kell az megújuló energiaforrások hatékonyságát is. Ez azt jelenti, hogy a közlekedési hatékonyságot növelni kell, ami az energiatranszmisszió lenne a, az alapja ennek, és egy maximális rugalmasságot kell biztosítani a különböző energiaforrások tekintetében, amelyek az elektromos áramot biztosítják. másik a éghajlati változáshoz való alkalmazkodás. Különböző mezőgazdasági és erdőgazdálkodási hulladékanyagokat át lehet alakítani tüzelőanyaggá, energiává, tehát el lehet égetni magas hatékonyságú erőművekben. Ezeken a területeken tehát a szilárd hulladék területén olyan a 70%-os az energiahatékonyság, ez elég magas. Ez azt jelenti, hogy hőszivattyúval lehet biztosítani az alacsony hőmérsékletet. Egyes esetekben az elégetésre sincs szükség. Jelentős forrás tehát ez, és a szennyezés egyik fontos problémája ezzel megoldható. Köszönöm. Danke, Vorsitzer. Fembrem köszönöm szépen, rövid leszek. Nagyon sok hozzászólás volt, és teljes mértékben bízok a frakcióm két árnyékjelentés tevőjében. Két pontom lenne. Ez egy nagyon jó jelentés, de Korola asszonynak csalódást okozok, mert lesznek még módosítások először is, ami a hangnemet illeti, illetve a kiinduló pontot Delvo asszony. Néhány példa az A preambulum bekezdésben, és ez egy kicsit tipikus a vitáinkat illetően, az áll ebben az A preambulum bekezdésben, hogy a különböző célkötőzések kapcsán nagyon fontos az, ez egyetértek, a kötelező jelleg, ebben ez egyetértek, viszont az, hogy mindenkit egyformán kezeljünk, na hát ezzel nem értek egyet, ezt majd el kell eh, magyarázni a gyerekeinknek, hogy a jövőnk, hogy a bolygónk jövője függ az energiaellátás folytana, folytonosságától. Úgy gondolom, hogy az emberek egészsége, értem mindig fontosabb, mint ez. A következő, ez a, az árak kérdése. Nálunk Flandriában és sokat vitázunk erről, a megülő energiaforrások kapcsán már megfüggesztetetlenek az árak. Bizonyos politikai pártok állandóan a piacra támaszkodnak, abban is egyetettünk itt az Európai Parlamentben, hogy az igazságot kell támogatnunk, A bizottságtól is jött egy jelentés, és ebből azt tűnik ki, hogy a fosszilis energiaforrásokat az EU-ban sokkal jobban támogatják, mint a megölő energiaforrásokat. Ez a benne volt a dokumentumban. Aztán persze ezt kivették a dokumentumban, viszont ezt nem szabad meghagyni, az, az adatok olyanok, amilyenek. A megölő energiaforrásokat támogatni kell, viszont arra kell törekedni, hogy a jövőnket biztosító energiákat támogassuk. Most az EPP sem akar a kötelező szélközésekről beszélni, ezt most már hagyjuk magunk mögött, és tényleg arról beszéljünk, hogy hogyan lehet innovatívan bánni az ETS-sel és más kérdésekkel. Sorry. Merci, euh, merci madame. Euh, Köszönöm, elnök asszony. A három cél ö, teljes mértékben elengedhetetlen és kötelező kell, hogy legyen másik dolog, versenyképesség. Ez teljes mértékben összehangolhatjuk az éghajlat szempontjával. A, világo, a számok világosak, és a, ez a vita egy kicsit arra emlékeztet, amelyet a 19 században folytathattak volna le a lovaskocsisok, meg az autógyártók, a jövő autógyártói. A foszilis energia tegnapi, a megújuló energia holnapé. Hogyha döntenünk kell a kettő között, ez a döntés szerintem már a múlté. Ezen kívül ö, nem kell hagyni, hogy az kínai ipar és más iparok éljenek ezzel a lehetőséggel, amelyek kínálkoznak. Az elektronikai cikkek piaca és hasonlók mind olyan piac, amelyen vezető szerepre kellene törekednünk. Ez az ok annak, hogy az ambiciózus célokat csak részlegesen érjük el. Az utolsó dolog, nyilván az ö, speciális helyzeteket, például Lengyelország helyzetét is figyelembe kell venni, de nem ö, engedhetjük meg, hogy a kivétel diktálja az általános megközelítést. Köszönöm. Thank you, and thanks uh, to... Köszönöm, elnök úr igyekszem betartani az időkeretet. Három dologról beszélnék. Egyetértek azokról, akik azt mondják, hogy több együttműködésre, átfogóbb együttműködésre, még több együttműködésre, még több szinergiára van szükség, és közös célokra. És ezt kell az eddigi közösségi módszertan helyébe állítani. Melyik területen ö, található en energia előnye? Nem a különböző forrásokban, hanem a tudományban és a tudásban, amelyet minden technológia mögé állíthatunk. Tehát több tudás, a tudás fejlesztésére, ö, védelmére, szabadalmakra van szükség, szabadalmi jogok védelmére, Láthatjuk most, hogy más idegen technológiákkal építik az erőműveket. Nagyon régi ez a vita az erőforrásokkal kapcsolatban, a hozzáadott tudás szerepéről kell beszélnünk inkább. Az energia hatékonyság fontos az ágazatban, és a tudomány szerepét kell hangsúlyozni hogy magunk mögött had, hagyhassuk a vegyipar által gyártott pusztító anyagokat. Az tudásnak biztonságosnak kell lennie, és erre kell lépülnie, és ez Európa kompetitív előnyére alapozhat. Tehát szükségünk van a pénzre, és meg kell nézni a beszállítói szektort. Az energia beszállítói szektor ugyanis lemaradóban van. Önélkülük pedig nem ö, hajthatjuk végre az átállást, amelyre szükségünk van. Az előrehaladás nem ö, szavakon alapul, hanem progresszív cselekvésen. Ez ö, szükséges a sikerhez 2030-ig. Köszönöm. Köszönöm, Rubik kolléga. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Gratulálok a jelentéshez. Véleményem szerint jó az a jelentés. A probléma az az európai feldolgozóiparral van. Mindenképpen meg kell tartani itt a munkahelyeket, és az új befektetéseket is majd Európában kell lehetővé tenni. Ezért úgy gondolom, hogy az ETS eh, rendszert az áram előállításra kell koncentrálni, korlátozni, és nem pedig a feldolgozó iparágra, hiszen úgyis a az állampolgárai döntenek arról, hogy milyen terméket vásárolnak meg, és jó lenne, hogyha az úgynevezett széndiokszid lábnyomatra vonatkozó szöveget is megvizsgálnák, de hogyan lehet termékeket széndiokszid mentesen előállítani. Mindenképpen ösztönzést kell adni az embereknek arra, hogy olyan terméket válasszanak, amelyeknek alacsony a széndiokszid lábnyomata. Például ezt lehetne különböző áfacsökkentéssel elérni. A három cél közül az energiahatékonyság célját kellene kiemelni, illetve az energia az ellátás biztonságának célját. Az energia nagyon fontos Európában, ugyanúgy, mint a megfizethető energia. Az energiának megfizethetőnek kell ismételten vállalni, válnia, ehhez állami támogatásra is szükség van, új keretre van szükség. A foszilis és megújuló energiaforrások közötti versenyt is tisztázni kell. Úgy gondolom, hogy az áram költségek kiszámítása kapcsán az élettartam költségeket is figyelembe kell venni. Számos termelési módszernél azt láthatjuk, hogy a karbantartási költségek máshol merülnek fel, és arra is koncentrálni kell, hogy az új technológiák kapcsán a költség valóban alacsony legyen, viszont a befektetéseket meg lehessen védeni. Köszönöm Kolenszka Bobinska kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Simánszka úr és Devo asszony jelentése valóban kitűnő, és teljes mértékben egyetértek a követeléseiket, követeléseikkel amelyeket kifejeznek módosítóiban, és remélem, hogy valóban így fog megmaradni ez. Tudom, hogy a mai vitánk rendkívül fontos, és a következő hónapokban is folytatódni fog ez, amikor majd a jövő beli energiapolitikáról beszélünk. Vidal Quadras úr azt mondta, hogy a klímapolitika egyre inkább előtérbe került, és sokkal fontosabb volt, mint maga a, az energiapolitika. Tehát mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy megfelelő mázsokat találjunk. Tudom, hogy a kollégáim nagy része azt mondta, hogy többet kell tennünk ugyan abból a dologból ki kell tartanunk az előző célkritizések mellett, és ambiciósabbak kell válni, és gyorsabbnak kell lenni, ez is egy megközelítés, viszont a három célkötözés mellett fogunk megmaradni? Akkor hogyan fogjuk majd ezeket koordinálni egymással? Ez nagyon fontos kérdések. Ezért úgy gondolom, hogy az egyes célkötőzés súlyozásának másnak kell lennie tagállamokként. Például az energiahatékonyság sokkal könnyebben elérhető, és egy adott tagállam sokkal többet is tehetne ezen a területen, mint a két másik célkötőzés tekintetében. A globális célkötőzés ugyanaz az EU-ban, a széndiokszid kibocsátás csökkentése, viszont ezt különböző módon lehet elérni, és ez a sokszínűség az, amit hangsúlyoznunk kell. Úgy gondolom, hogy sokkal kiféle múltabb politikákra van szükség és nem csak egy mindenki számára egyforma megoldást kell támogatni. Még egy dolgot a Lisszaboni szerződésről. A Lisszaboni szerződésben nagyon sokat beszéltünk a biztonságról, és nagyon fontos az, hogy Európa függetlené váljon ebben a tekintetben. Lange kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezett kitűnő. Persze néhány kérdést még konkrétabban fel lehetne tenni, de a három célkötőzés kapcsán szerintem jó irányba gondolkodunk. Viszont van egy kis változás a három cél között. Nem is olyan kicsi ez a változás. Az ellátás biztonsága illetve az ár kérdése előtérbe került a klíma változás elleni harccal szemben. Ez kötődik az energiatermeléshez, hiszen az USA-ban az olajtermelés a palagáz miatt 30%-kal csökkent az energia ára, és hogyha azt látjuk, hogy az európai nagy vállalatok most már az USA-ba fektetnek be energiakokból, akkor ez nem szabad, hogy bennünket hidegen hagyjon egyensúlytalanság van a megölő energiaforrásoknál is. A német modell nem igazán jó, tehát ez az energiabetáplálás. Itt több milliárdos beruházásról van szó, és azt láthat, és tudjuk, hogy mi az eredmény ennek. És pontosan ezért kértem szót, Zébert úr megnevezte az adatokat. A bizottsági adatokban csak az állami támogatás van benne. Igazából a német energia törvény 20 milliárdba kerül, és a hatás egészen más, mint ahogy ezt sokan tudják. A szélerőművekben a túlkapacitás Németországban ahhoz vezet, hogy nem csak, hogy ingyen kapják meg Lengyelországban és Hollandiában ezt az áramot, és Németországban 6 centtel nőtt az áramára, még Hollandiában 5 centtel csökkent, mert a hollandok veszik át a túlkapacitást Németországban. Most ezt kell kérem leküzdeni, a 23. pontban azt írják, hogy a szigeteket is be kell kötni az EU belső piaci hálózatába. Nos, hát mm, azt kell mondjam, hogy Máltán nem az a fontos, hogy legyen vezeték, hanem inkább az a fontos, hogy, hogy az olajról inkább átálljanak a szélenergiára vagy a napenergiára. Ugyanez vonatkozik Ciprusra is. Számos potenciálja van a különböző tagállamoknak, és szerintem erre kell törekedni. Köszönöm. Da ora la parola. Io ancora due interventi, però do la parola. Köszönöm, van még néhány ember, aki szeretne beszélni. Eh, Szimanszki úr öt percet kér, mert utána távoznia kell, és aztán átadjuk a szót a még listán levőknek. Köszönöm. Eh, köszönöm, mert valóban 11 órakor eh, nekem eh, el kell mennem, és szerettem volna reagálni az itt eddig is elhangzottakra. Először is figyelmeztetnék gyakorlatilag mindenkit Eh, arra, hogy eh, kerüljük a hibás eh, logikát. Nincs arany középút abban az értelemben, hogy nincs egy módszer, amivel az összes problémánkat megoldhatjuk. Tehát egy sor eszközre van szükség, szükség van a versenyképességre, az energiabiztonságra és olyan politikákra, amelyek fenntarthatóvá teszik a fejlődésünket. Ezek egymást kiegészítő politikák Eh, saját erőforrások is eh, fontosak ebből a szempontból. Európában itt vagy eh, nukleáris energiáról lehet szó, vagy hagyományos energiaforrásokról, vagy pedig megújulókról, és ezek között kell valami fajta megfelelő mixet találnunk. Nincs ugyanis egy megbízható energia forrásunk, ami, ami, ami mindent megold. Erre nem alkalmas önmagában sem a palagáz, sem pedig a megújuló energiaforrások. Egy kiegyensúlyozott energiamixre van szükség. Engem meglepett, hogy modellként tekintenek itt oly sokan Kínára. Kína az az állam, amely minden héten, ha jól tudom, eh, üzembe helyez egy új foszilis erőművet a már létező erőművei mellé eh, hadrendbe állítja. Eh, nem gondolom, hogy ez megfelelő. Ráadásul vannak olyan eh, fiskális ösztönzők, amelyeket Kína használ. Ehhez én sok szerencsét kívánok nekik, de ez nem lesz eredményes. Nézzük meg a Kínában használt autók E, e, mennyiségét. Ezek e, nyilván mind a foszilis üzemanyaggal, és nem pedig mondjuk gőzzel működnek. Tehát mi inkább magunkra figyeljünk, illetve a saját potenciálunkra és a saját energiaforrásainkra, a hagyományos üzemanyagokra, energiaforrásokra, illetve a palagázra. Vannak olyan országok, amelyek kétszer annyiért kapják meg, tudják előállítani az energiát, mint, mint Nagy-Britannia, amiről Holasszony beszélt. Nyilvánvalóan ez csak a megoldás egyik része. A jelentés nem értékítélet abban a vonatkozásban, hogy mi a viszony a, a tudomány és az e- e- klímaváltozás között. A mi feladatunk az az, hogy a az eszközeink megfelelnek-e a céloknak. És látjuk az évek tapasztalata alapján, hogy eddig ez nem így volt. Hogyha az export-import adatokat nézzük, látjuk ott is a különbségeket. Az egész helyzetet kell újra megvizsgálnunk. Ami a potenciált illeti, az energiahatékonysági potenciált a hagyományos és a megújuló energiaforrások között, most ott egy torszkép van jelenleg, vissza kell állítanunk valami fajta egyensúlyi eh, helyzetet, mert különben konfliktusok és stabilitás hiánya fogja jellemezni a jogalkotási keretet. Azt mondani, hogy a fosszilis eh, energiaforrások a múltba, múlthoz tartoznak, az egy nagyszerű politikai nyilatkozat, ugyanakkor a valósághoz nem sok köze van. 80%-a az energia igénynek a közeljövőben is fosszilis üzemanyagokkal lesz kielégítve. Ennek nagy része szén lesz, aminek én se örülök, higgyék el. Én magam is jobban örülnék a napenergiának és a szélenergiának, de ez a valóság. A valóságtól, ha elszakadunk, az olyan helyzetet eredményez, amikor, amelyben nagyon egyoldalú a probléma megközelítésünk. Mi pedig egy többoldalú probléma megközelítést eh, szeretnénk, amelynek révén jobban megfelelhetünk a célkitűzéseknek, ráadásul gazdaságilag fenntartható módon, és úgy, hogy eh, az a partnereink érdeklődését is kiváltsa. Eh, persze hosszú út lesz ez, de ki lehet majd, meg lehet találni az egyensúlyi helyzetet a gazdaság és a környezetvédelem között. Köszönöm, Simanszki úr. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, és aztán Delvo úr kap szót újra. Kösz, köszönöm. Rossi úr. Én arra szeretném rábírni a raportőröket, hogy lépjenek még egyet az egységes piac irányába, mert eh, így lehet majd leginkább kiaknázni a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségeket, és így lehet csökkenteni az energia eh, kiadásokat is. Olaszország szörnyű példa ebből a szempontból. Az olasz cégek 130%-kal többet fizetnek eh, a francia vagy lengyel fogyasztóknál 80%-kal eh, többet, mint amit a német cégek fizetnek az energiáért. Eh, egyes eh, országoknál pedig, például az Egyesült Államoknál 400%-kal többet fizetnek az energiáért. Nekünk pedig oda kell figyelnünk a versenyhelyzetre is az úgynevezett egységes belső piacunkon. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, a klímaváltozás elleni, illetve a megújuló energiaforrások melletti kötelezettségvállalásokat, nyilván a kötelezettségvállalások mellé kompenzációt kell adni azon ország, azon cégek számára, amelyek e-, energiát használnak fel, E, sok energiát használnak fel, és versenyezni kényszerülnek e, külföldi e, partnerekkel, versenytársakkal. Itt Európán belül is van tisztességtelen verseny, Nekünk tudatába kell lenni annak, hogy komoly kötelezettségvállalásokat rovunk a cégekre itt Európában, másokat pedig azt gondolom, hogy arra kell rábírni, hogy valamifajta kiegyensúlyozott helyzetet találjanak. Köszönöm, ezt az. Um Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát állandóan visszatér ez a vita az ENVI bizottságban is, és feltételezem az ITRE bizottságban is, hiszen nagyon fontos ez a téma, amivel foglalkozunk. A klíma és az energia alapvető szakpolitikák Európában. Sürgős paradigmaváltásra van szükségünk a fenntarthatóság irányában mind környezetvédelmi, mind energetikai szempontból ugyanakkor jólétet és munkahelyeket is szeretnénk teremteni e paradigmaváltás révén. Ezt szem előtt tartva az EU-nak elég ambíciózusnak kell lennie és folytatnia a harcot az éghajlatváltozás ellen, folytatnia kell a harcot a ÜHG csökkentése érdekében, a megújuló erőforrások növelése érdekében. Nem logikus, hogy az EU pénzügyileg támogatja a fosszilis erőforrásokat. Energiahatékonyság területén pedig nagyobb követelményeket kell megfogalmaznunk. Biztonsági okokból is és költség csökkentés érdekében is diverzifikálni kell a forrásainkat, be kell fektetni a megújuló erőforrásokba. Ez garantálja a jövőt. Ezt az irányt kellene követnünk, ezt a prioritást kell szem előtt tartanunk. Sokszor elmondtuk, és régóta mondjuk, hogy az EU-nak közös energia politikára van szüksége. Számos kolléga már elmondta hogy ezt meg kell csinálni, annak érdekében, hogy a különböző országok stratégiája ne legyen eltérő, és ne jussunk el olyan helyzethez, amikor bizonyos cégek ugyanazért többet fizetnek, mint mások. Köszönöm. Köszönöm, Estrela kolléganő. Liza asszony következik. Liza úr. Két-három dolgot szeretnék még gyorsan tisztázni, hogy ne legyen félreértés. Werner Lange kollégám nagyon fontos dolgot mondott, amit Esztrala kollega is hangsúlyozott. Főként a megelőlege források területén nincs elég egyeztetés, és ez nagyon fontos, és Delvo asszony is utalt erre, hogy nincs koordináció a megelőlege források építése kapcsán, és ez egy probléma a hálózatokba, a tárolókba kell befektetni, és jobban kell egyeztetnünk, mert itt lehetne még jobban is csinálni ezt, költséghatékonyabban is, hogyha határokon átnyúlóan működnénk. Viszont ez nem ugyanaz, mint a megoldanága források kötelező célja, hogyha a képítést nem támogatjuk, akkor nincs miről egyeztetni. Szeretnék arra is utalni, hogy a jelenlegi energia és klímacsomag eddigi gyenge pontja az az volt, hogy nem volt kötelező cél az energiahatékonyság szempontjából. Most majd utólagosan kell egy irányelvet létrehozni, és ennek ez lehet, hogy problémákat okozza e- kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban sem, sem fekete-fehér az életben nem lehet azt mondani, hogy a világon mindenhol majd a mi klímapolitikánkat követték, viszont amit Konrad Csimánszki és mások is mondtak, hogy a világon máshol nem történik, ez nem igaz. Az Envi Szabizottság Washingtonban járt, és azt láthattuk, hogy például a személyautók esetében már döntöttek az értékekről, hosszú távú perspektívát nyújtva így, és sokkal szigorúbbak ezek az értékek, mint nálunk, és azt is hallottuk, hogy Obama egy új törvényjel állt elő, amiben azt mondják, hogy gyakorlatilag tehát semmit nem lehet százszerzében összehasonlítani, csak példát szeretnék mondani arra, hogy ott is vannak környezetvédelmi kezdeményezések. Persze vannak más kivételek is, és nem is ellenzem azt, hogy Európában megállapodjunk. Utolsó pontom, van egy jogszabályjavaslat, Lange kollega megszakította az előbb, az elnök is megszakítja. Utolsó megjegyzése, Lize úr, igen, utolsó mondatom. Van egy javaslat, amit a kongresszus nélkül is elfogadhatnak, és ez pedig a foszilis erőművek határértékeire vonatkozik, és ezek sokkal szigorúbb határértékek, mint amiről mi itt valaha is gondolkodtunk Európában. Tehát azt mondani, hogy mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik a klímaváltozásra foglalkoznak, ez nem igaz. Grazie. Köszönöm szépen. Emlékeztetném a kollégákat, hogy tartsák be a kiszabott időt. Ez az egyik legfőbb szabályunk, hogy itt a, a békés együtt működés legfontosabb szabálya itt a parlamentben Vahota úr. Thank you, Madam Chairman. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak a jelentést, nagyon fontos ez számunkra, hiszen a bizottság egy csomagot készít elő a 2030-as cémokkal, talán már ez év végén, jövő év elején ez meg fog jelenni. Néhány dologra reflektálnék, ami elhangzott a vita során. Sokat hallottunk a versenyképesség, az energiabiztonság és az éghajlati fenntarthatóság közötti egyensúly kérdéséről, és ez a lényege a bizottság gondolkodásának is, és az összehangolt keretek kidolgozásának. Számos képviselő reflektált a az olaj és a gáz egyre növekvő import árára, különösen az utóbbi években. Nem csak a GDP 2 os aránya aggasztó, hanem a növekedési tendencia. És ez azt mutatja, hogy nem csak egyensúly, hanem szinergia is van az az éghajlat és az energetikai kérdések, az e- éghajlatváltozás és az energiabiztonság kérdései között. Számos eszközünk van az energia hatékonysággal kapcsolatban, innováció, stb., amelyekkel szinergiát tudunk teremteni ezek között. Simanszki úr hangsúlyozta a globális cselekvést, és éghajlati szempontból ez alapvető fontosságú, ha szeretnénk megoldani a problémát. Ezen a héten kezdődik Varsóban az ülés ebben a témában, és a bolygó összeül, egyetért abban, hogy megoldásokat keres a 2020-as időszak utára. Kína is azt ígérte, hogy bemutatja terveit, 2015-ben a Párizsi ülésén. Ez lehetőséget kínál arra a két legnagyobb kibocsátó azt ígéri, hogy a következő évben, következő két évben bemutatják a terveiket a nemzetközi megegyezésre vonatkozóan. Másik dolog, amit említenék, hogy idén a bizottság közös kutatási központja is jelentést adott ki, amely minden évben beadja a jelentését a globális kibocsátásokról. Ez a jelentés elég rossz hír, hiszen minden évben gyorsan növekszik a kibocsátás a világban, és idén először olvashatunk arról, hogy a kibocsátások leválnak a gazdasági növekedésről, és a fejlődő országban és Kínában is ez megfigyelhető. Ez az első, hogy ez a jelentés kapcsolatot teremt a szétválasztás és a világ tendenciái között. Ami az ETS rendszert illeti, fontos megjegyezni, hogy a zöld könyv utáni konzultációban konzultáció során konszenzus született arról, hogy az ETS alapvető eszköz a költséghatékonyság és a kibocsátás csökkentés tekintetében. Ugyanakkor figyelni kell, hogy a tevékenység ne aprózódjon szét. Ugyanis ez növeli a költségeket. Többen holasszony is említették az ETS szektoron kívüli szektorok fontosságát. Ez is fontos része a jelenlegi csomagnak, az terhek megosztása, valamint az épületek in, ö, szigetelésének kérdése, ami a legnagyobb lehetőséget kínálja az energiahatékonysági célok elérésében és a költségek csökkentése érdekében. A jelentés tehát hangsúlyozza ezeket a szektorokat. Köszönöm. Grazie la parola al signor. Köszönöm szépen. Bodafa úr, az Energiai Főigazgatóság egységvezetője. Mi is szeretnénk köszönetet mondani a jelentés készítőknek, és szeretnék elmondani azt, hogy a jelentés a jelenlegi formájában a helyes pontokat fogalmazza meg az energiapatika szempontjából. Ami az energiahatékonyságot illeti, számunkra is nagyon fontos az, hogy ez továbbra is a legfontosabb mérföldkő maradjon. 2014-re már előkészítettünk egy jelentést az energiahatékonyság kapcsán. A 2030-as jelentés is már néhány dologra utal az energiahatékonyság kapcsán, de szeretnék arra utalni, hogy az energetikaisági irányelvről szóló energetikusára szóló irányelv, végrehajtására szóló jelentést is közeljük majd 2004-ben. A no regret opciók, amelyekről már beszéltünk az úti tervben, most tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban vannak visszaható csökkentések a támogatások kapcsán a bizonyos tagállamokban, és úgy gondoljuk, hogy azért is kell beszélni a megújuló energiaforrásokról, mert ez a saját erőforrás Európán belül. Az európai energia eh, belső piac és az infrastruktúra kérdése ugyancsak fontos számunkra, ez a legfontosabb területe a kérdéskörnek, többet kell együttműködniük a tagállamoknak, annak érdekében, hogy sikerüljön az egységes piacot létrehozni itt, ezen kívül néhány képviselő az energiaárak kérdését is eh, felvetette. A 2030-as jelentésben elemezzük azt is, pontos, pont most csináljuk a hatástanulmányt, amikor különböző forgatókönyveket hasonlítunk eh, össze, és ennek során ügyelünk arra, hogy az árakat is figyelembe vegyük, de még mindemellett a tanács májusban a bizottságot arra kérte, hogy a bizottság vizsgálja meg az energia árak kérdését az Európai Unióban, és vizsgálja meg ennek kapcsán a versenyképességet is. Az Európai Unió ez év végéig, jövő év elején fogja ezt elkészíteni. Az árak növekedésének oka a foszilis energiahordozókban rejlik. Persze elemeznünk kell azt is, hogy milyen más elemek vannak még, amelyek az árak növekedéséhez vezettek. A részletes elemzést el fogjuk készíteni, és majd ez kiegészítés lesz a 2030-as stratégia mellett az energiapolitika legfontosabb, a januári dokumentumot előkészítjük, és ezért a mai vita, illetve a következő vita rendkívül fontos lesz számunkra. Köszönöm szépen, Delvo kolléga, aki levonhatja a következtetést. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a rendkívül érdekes hozzászólásokat. Tekintetem mindarra, amit elhangzott, túlságosan leegyszerűsítő lenne azt mondani, hogy minden ilyen problémára válaszolni tudunk egyetlen céllal. Először is pontosítanék valamit. Sokan elmondták, és talán igazuk is van, hogy hiányoznak a konkrétumok, a pontos tények ebben a szövegben. Ez a szöveg két előadó közötti kompromisszum eredménye, és a módosítások biztosítják majd a konkrétumokat. Válaszolok néhány kollégának is, akik sajnos már elmentek, de mégiscsak talán érdemes, hogy pontosítsunk néhány dolgot. Például a Skok asszony kérdez, említette a versenyképesség kérdését, és hogy talán mi ö, elleneznénk a versenyképességet és a fenntartható fejlődést. Hadd jelentsem ki, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások ö, szolgálják a versenyképességet, de csak, ha a költséghatékonyság és a megtérülés biztosítható. És amikor megtérülésről beszélünk, akkor ismét szeretném hangsúlyozni az energiahatékonyságot, amely sarokköve a jövendő szabályozásnak. Hangsúlyozni kell az elért eredményeket az ETS-en kívüli szektorban, nevezetesen a közlekedés és az, és az ingatlan szektorban. Azt hiszem, hogy ezekre a szektorokra nagyon oda kell figyelni. Említették meg a koordináció hiányának a problémáját a megújuló energiaforrások területén. Ezt én is nagyon szeretném hangsúlyozni. A támogatásokat jobban kell célozni, és tudni kell átirányítani a támogatásokat más megújuló energiaforrások felé, hogyha egyesek már beértek, és nincs szükségük erre a támogatásra annyira, mint az újaknak. A foszilis energiaforrások támogatását is gorcsa kell venni, ez ma már elfogadhatatlan és nem koherens. Van, aki említette az importot és az megújuló energiaforrások támogatását, mindez adóztatási kérdés is. És remélem, hogy jobban meg fogjuk érteni a költségeit mindennek a 28 tagállamban. Ne legyünk dogmatikusak, hanem realisták a, amikor az ára, azt nézzük meg, hogy hogyan alakulnak ki ezek az árak. Tudnunk kell, hogyan épülnik, épülnek fel. Nagyobb átláthatóságra van szükség mind a vállalkozásunk, mind az állampolgáraink számára. Az innováció, a kutatás, valóban rendkívül fontos a vállalkozásaink számára a globális verseny kontextusában, tehát nagyobb együttműködésre van szükség. Eszterela asszony is elmondta, hogy hangsúlyozni kell az európai szintet, Elfogadhatatlan, hogyha egy tagállam egymaga úgy dönt például, hogy kilép a nukleáris energia ö, energiából, akkor ne tájékoztassa a szomszédait. Ez számomra elfogadhatatlan. Hogyha egységes energetikai piacot szeretnénk, akkor legalább egy kommunikációs politikára szükségünk lenne. Ezért meg kell erősíteni az együttműködést a tagállamok között. Ez igazán fontos. Számos ö, lehetőség van, Simanszki úr is elmondta ezért egy szélesebb energetikai mixet szeretnénk, a technológiá a jövő felé tekint, megfelelő tőkére van szükségünk, három kötelezérvényű célt kell kitűznünk véleményünk szerint, véleményem szerint, de ezt át kell alakítani, és a jelenlegi klímacsomag tanulságát le kell vonnunk, tehát legyünk ambiciózusak, de azért realisták is. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát. Nem akarom újra megnyitni. Pontosan ezen ponttal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nálam az áll, hogy 12.30-kor van vége ennek a vitának, és hát én azt látom, hogy csak 11.30 van még most. Due ore per il dibattito. Én az elején mondtam, hogy két órát szánunk erre a vitára. Tehát ezt mondtam, két órát szánunk erre a vitára. Nem szívesen mondom ezt önnek, de hát fontos vitáról van szó, és itt vagyunk mindannyian, az itre is itt van, és... Prima della commissione e prima della chiusura della és hát eh, a bizottság előtt kellett volna kérni a szót. Ja. Van még egy eh, kérdésem a konkrét munkával kapcsolatban. Január 9-én szavazunk erről, február is is erén megy ez. Miért vár a bizottság, eh, miért nem várja ezt meg a bizottság, hogy elkészítsük a munkánkat? Lehet, hogy a bizottságot nem érekli az a munka, ami a parlamentben folyik? La Commissione è stata posta una domanda alla Commissione. Chi risponde? Válaszol valaki a bizottság részéről? Igen, a májusi tanácsülésen kértük meg a bizottságot arra, hogy ez év végéig készítsen el egy nyomonkövetést a zöld könyvvel kapcsolatban. Szerintem a bizottságnál is van egyfajta rugalmasság, hogy januárban adjuk ki ezt a nyomonkövetést, viszont ennél többet nem tudunk mondani. Mindkét biztosunk és az elnök is meghallgatja a parlamentet, ez az első lépés, illetve majd a szavazás januárban, és hogyha januárban tudunk előállni a mi közleményünkkel, akkor megvan az esély arra, hogy az Európai Parlament eh, véleményét is figyelembe fogjuk venni. Ma io credo che l'intervento del collega sia interessante. E Én úgy gondolom, hogy amit eh, Zéber úr eh, mond, az eh, érdekes, és mondhatjuk persze a biztos úrnak, hogy várja meg, várjon meg minket. Rossz úr. Zia. Igen, köszönöm szépen. Szerintem nagyon jó volt a vita, és az, hogyha a bizottság ezt figyelembe vehetné, a mi jelentésüket, az jó lenne, nem, hogy vehetne, figyelembe is kell venni, hiszen mi is jogalkotók vagyunk, tehát nélkülünk semmi nem lehetséges. Mi mindenképpen időt szánunk erre, hogy egyeztessük a véleményünket, hiszen nagyon fontos lesz az, hogy ne legyünk megosztottak ebben a kérdésben. Szerintem jó irányba haladunk, még egyeztetnünk kell. A klímaváltozás, az energiapolitika az elkövetkező években továbbra is eh, foglalkoztat majd bennünket. Úgy gondolom, hogy a gazdasági aspektus is rendkívül fontos. Hogyha egy számlát készítünk, mérleget vonunk, akkor azt láthatjuk, hogy egy gazdasági szektort nem említettünk ennek során, akkor ez a, e, az, a pénzügyi e, szektor, illetve a biztosítási szektor. E, ezt az összes figyelembe kell vennünk, tehát a teljes gazdaságot kell figyelembe vennünk. Rendkívül érdekel, hogy milyen lesz az együttműködés, mi lesz majd a jelentéssel. Nagyon fontos, hogy a tagállamok is lássák ezt, hogy ez fontos. Néhány uh, tagállam nem igazán látja ennek a jelentőségét. Az energia mixről is még a tagállamok döntenek. Jobban kellene a harmonizációra törekedni. Mindenki a saját játékát játsza, a saját levesét főzögeti, tehát szinkronizálni kell. Mindenképpen egy belső piacra van szükség, közös Európára van szükség, ezt kell kiaknázni annak érdekében, hogy a gazdaságunknak lendületet adjunk, és ugyanakkor környezetvédelmi szempontból is teljesen járjunk el. Én nagyon élveztem ezt a mai vitát, nagyon élvezem, hogy az itre kollégák itt voltak, hozzá tudnék ehhez szokni. Ismételten kitűnő volt a vita, és remélem, hogy minden érintett hajlik majd a végén a kompromisszumra, és létre is jön ez a kompromisszum. Köszönjük Gróte kollégának. E, nyilván minden tudtunk foglalkozni, mivel akartunk. November 12-én 18 óráig lehet módosított benyújtani E, és e, a dokumentumokat faxon is el lehet küldeni a titkárságnak. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a következő e, közös találkozásunk itt a két bizottságnak december másodikán lesz. Köszönöm.